Megnyitom az ülést. Jó reggelt kívánok, megnyitom az ülést. Ami az MFF-et, a több éves kénz, pénzügyi keretet életi, illetve az EU 2019 008-at 2019 per 2088-as rendeletet, eh, erről tájékoztatást kaptunk a tanács részéről, hogy az első olvasatot elfogadták. Eh, a három hónapos eh, időszak most kezdődik, a jegyzőkönyvbe ismer, ez bejelentésre kerül, ami pedig az együttesen aláírt állásfoglalás eh, indítványt illeti. Eh, ezzel kapcsolatban zárószavazást tartunk, majd szavazás a jelentésekhez benyújtott módosításokról COVID-19 eh, világjárvány okozta válsággal összefüggésben bővítés és szomszédságpolitikai partnerek számára nyújtató szintű pénzügyi támogatás, aztán légijáratok működtetésére vonatkozó ideiglenes intézkedés. Von ist von 9.30 bis 10.45 Uhr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 szavazni, és 13 óra 15-kor ismertetjük az eredményeket. Ezzel felfüggesztem az ülést. muss die sitzung leider nochmals eröffnen. Ich habe hier zu schnell umgeblättert und habe einen. Megnyitom még egyszer az ülést, azért, mert itt van nálam néhány dokumentum, és nem jelentettem be a PES és az AGRI állásfoglalásokkal kapcsolatos információt, tehát a Szerdán a 71-es szabály egyes bekezdése értelmében bejelentettük ugye ezt, hogy szavazási kérést kaptam a mezőgazdasági szakbizottság szavazása értelmében, hogy tárgyalásokról, tárgyalásokat kezdjünk. Ezt a zöld frakció írta alá, illetve több képviselő. A szavazást 14 óra 15-kor kezdjük meg. Ami a PES szakbizottság döntését illeti, hogy tárgyalásokat kezd, itt senki nem kért szavazási kérelmet a parlamentben, úgyhogy ezért meg lehet kezdeni a tárgyalásokat. A képviselő szót kért. Mi a közvetlen tárgyalások megkezdését ellenezzük, értjük azt, hogy persze meg kell hosszabbítani a kapra, reformot, meg kell hosszabbítani az intézkedéseket is, hogy a gazdáknak biztonságot teremtsünk, jogbiztonságot. Viszont most az a döntés született, hogy egy év helyett két év legyen ez. Ez viszont 100 milliárd eurót vesz. Az Agrárbizottság, a mezőgazdasági bizottság döntötte ezt el, de szerintünk ez plenáris vitát érdemel. Mi nem a kibővítés, a meghosszabbítás ellen szavazunk, hanem a közvetlen tárgyalásokkal kapcsolatos megbízatás ellen szavazunk, hogy így legyen. Erről a plenárisnak kell dönteni. Egy 100 milliárd eurós döntésről a plenárisnak kellene tárgyalni és ezt dönteni. Ezért kérjük a kollégákat, hogy ezt a meghatalmazást szavazzák le, hogy a plenáris júniusban megvitathassa ezt a témát, ami még bőven időben van ahhoz, hogy a döntést meghozzuk. Én remélem, hogy a kollégák megértik ezt az érvelést, és akkor a plenáris ülés hozhatja meg a döntését az előadó elmondta, hogy egy nagyon erős és világos meghatalmazást szeretnénk, hát az erős és világos meghatalmazást azt a plenáris tudja adni, úgyhogy kérem, hogy garantáljuk ezt. Most ezt a közvetlen meghatalmazást szavazzuk le. Köszönöm. Köszönöm. Eckhout úr, ezt a magyarázatot. Remélem, hogy megérti hogy ez mindössze egy hiba volt, hogy el, kihagytam véletlenül ezt a pontot, és nem olvastam fel. Remélem, hogy ez nem számít súlyos hibának. Köszönöm, és ezzel lezárom az ülést.

Il presidente. Az elnök. Tutto bene? Minden rendben? La seduta è... Folytatjuk az ülést. következnek az első szavazási forduló eredményei. záró szavazás együttesen aláírt állásfoglalási indítványról. 693-an szavaztak, 505-en mellette, 119-en ellene, és 69-en tartózkodtak. Ezt elfogadtuk, tehát ez az MFF gazdaság jelénkítési terv volt. Makrogazdasági asszisztencia a támogatás a partner és szomszédségi országoknak egyes módosító elutasítva, kettes módosító elutasítva, hármas módosító elutasítva, A légügyi közlekedéssel kapcsolatos ideiglenes intézkedések 28-as e, e, módosító elutasítva, 7-es módosító elutasítva, 9-es, 10-es, 17-est elfogadtuk, 2-es elfogadtuk, a 3-as, 17-es, 23-as módosítót elfogadtuk, 29-est elutasítottuk, 4-es, 12, 24-est elutasít, elfogadtuk, 5-ös, 13, 19-est elfogadtuk, 7-es, 14-es, 27-es módosítót elfogadtuk, 8-as, 27-es módosítót szintén elfogadtuk. A általános e, ideiglenes intézkedések, tanúsítványok és engedélyek érvényességének vonatkozásában 4-es, 5-ös, 9-es, 10-es módosítót elfogadtuk, 1-es, e, e, 7-es módosító elutasítva, 3-as módosító elutasítva, 4-es, 5-ös, 7-es, 8-as, 11-es módosító elfogadva, 2-es, 8-as módosító elutasítva. A kikötőhasználati díjak vonatkozásában egyes módosító elutasítva, 16-os módosító elutasítva, 3-as, 5-ös, 9-es, 11-es módosító elfogadva, 12-es módosító elutasítva, 6-os, 13-as módosító elutasítva, 7-es, 14-es elutasítva, 17-es módosító elutasítva, 2-es, 4-es, 8-as, 10-es, 15-ös módosítók elfogadva. A negyedik vasúti csomag az átültetésre vonatkozó időszakok meghosszabbítása, 4-es módosító elfogadva, 5-ös, 15-ös, 16-os módosító elfogadva, 6, 16, 27-es módosító elfogadva, 7-es, 17-es, 28-as módosító elfogadva, 18-29-es módosító elfogadva, 8-as, 19-es, 30-as módosító elfogadva, 9-es, 20-as, 31-es módosító elfogadva, 10-es, 21-es, 32-es módosító elfogadva, 1-es, 11-es, 21-es módosító elfogadva, 2, 12-es és 23-as módosító elfogadva, 3-as, 13-as, 24-es módosítók elfogadva és ezek voltak tehát a szavazás eredményei. A szavazás eredményeit hallották. 14 óra 15-ig felfüggesztem az ülést, amikor is a második szavazási körre kerül sor. Köszönöm Önöknek, és jó munkát kívánok!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

Az elnök. Kedves kollégák! Kedves kollégák, az ülést ezzel újra megnyitom. Ülésünket folytatjuk. A Renew frakció tájékoztatott bennünket a szakbizottsági tagságok változásával kapcsolatban. Ez a mai nappal lép életbe mindez a változás. A második szavazási kör eredményeit fogom bejelenteni, ezek pedig a következőek. Makropénzügyi segítségnyújtás a COVID-19 járványban okozta válsága összefüggésben elfogadtuk a légijáratok működtetésére vonatkozó idegledes intézkedések, a bizottság javaslatát elfogadtuk, a tanúsítványok és engedélyek érvényességére vonatkozó ideglenes rendelkezések, omnibus rendelet, a bizottság javaslatot itt is elfogadtuk, kikötő használati díjak a bizottság javaslatát. Erre vonatkozóan is elfogadtuk, illetve a negyedik vasúti csomagra vonat az átültetésre vonatkozó időszakok meghosszabbítása témájában a bizottság javaslatát itt is elfogadtuk. Végezetül átmeneti intézkedések az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztés Alap és az Európai Mezőgazdasági Garancia által 2021 évben támogatott tárgyalások, intézményközi tárgyalások megnyitásáról, az Agri Szakbizottság ez irányú javaslatát elfogadtuk, ezt megerősíthetjük tehát. Egy frakció kérését követően a parlament nevében elkezdhetik a tárgyalásokat a tárgyalók. A mai szavazás eredményei alapján nem lesz harmadik szavazási forduló. Ezzel a szavazást tehát lezárult. A következő ülés elején fogjuk a most véget érő ülés jegyzőkönyvét benyújtani mindenki számára, ez elérhető lesz, természetesen a dokumentumokat is mindenki megtalálhatja online, ezzel az ülést lezárom, köszönöm. Allen Diensten, vielen Dank, einen guten Nacht, ein schönes Wochenende, bleiben Sie alle gesund, passen Sie Mindenkinek jó éjszakát kívánok. És természetesen mindenkinek szép estét kívánok, vigyázzanak hazafele úton.